bizottság pedig a parlament egyik jogi anyagával kapcsolatban változtatásokat fog eszközölni, és ezeket a változtatásokat elfogadjuk, hogyha 24 órán belül a parlamenti küszöbnek megfelelő szabályok értelmében a parlament nem fogja ezt megvétózni.